Hölgyem és uraim, kedves kolléga! Némileg megcsúsztunk az idővel, kérem foglaljanak helyet. És amennyiben egyet értenek, akkor egy percen belül megkezdjük a munkát. Right, could we now begin? Nos, megkezdhetjük most. Úgy látom, igen. Jó reggelt kívánok. Elnézést kérek, hogy egy kicsit csúsztunk időből. A Libe Deve és a Fett egy együttes ülésére került sor, és nem tudtuk időben befejezni. A időben a ezzel megnyitom az a fetülést, Üdvözölni szeretném a mellettelem ülő Signora Gabriela Kofesz Paronta egy napirendi pontunk egy vele folytatott eszmecserét tartalmaz. Üdvözlöm egyébként a mexikai nagykövet urat is, excellenciás urat, aki elkísérte baronasszonyt, Cuevas baronasszonyt. Azt szeretném javasolni, hogy a 16. pont a koszovói választások megfigyelése kapcsán szeretnék egy új pontot beilleszteni. Jó, hogyha nincsen kifogások ezzel kapcsolatban, akkor a rendet elfogadtuk. A harmadik rendi pont részemről bejelenteni valók. Három ilyenről van szó. Az első arról szeretnék tájékoztatni, hogy nincsen biztos jelölt a szomszédsági és bővítési politika kérdésében éppen ezért eh, jövőre kell halasztani, vagy egy később időpontra halaszt folytatjuk az idevágó vitát. Tudom, hogy a kollégák szeretnék tudni, mikor kerül sor erre, mert egyébként az elnök maga is szereti tudni, mikor kerülhet erre sor. A második egy határidő tartalmaz a FEDROA vélemény az EU-Vietnámi szabadkereskedelmi megállapodásról és a, a befektetésvédelmi megállapodásról. Ez november 13-a mivel 14-e számos tagállamban eh, egy eh, ünnepnap, ezért számos kolléga nem tud eljönni időben Brüsszelbe, hogy eh, előterjessze a módosító indítványait. A harmadik pont Kiyucsuk úr bejelenti valója az ALDE részéről, hogy szót kapjon Hinci úr visszatérése Kambodzsából. Köszönöm szépen. A politikai helyzet Kambodzsában igencsak nehézé vált. Itt a politikai ellenzék nevében szeretnék beszélni. Éppen ezért frakcióként egy rövid nyilatkozatot készítettünk elő, amit szeretnék elküldeni a külügyi szolgálatnak. Mi elküldenénk ezt önnek, és kérjük a támogatását. Itt a demokrácia és az emberi jogok kérdése a tét Kambodzsában. Köszönöm szépen Kiucsuk kollégának ezt a tájékoztatót. További pont az önök részéről pillanatnyilag nincsen. A negyedik napi rendi pont a legutóbbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása június 10-a, 24 szeptember 23-a mm, és október 4-e ezek elérhetőek, amennyiben el tudják fogadni, akkor kérem vegyék figyelembe, hogy az ülés végéig ezt be lehet jelenteni. Az ötödik napi rendi pont keretében pedig alelnök úrnak, Basikovszki úrnak adom át a szót, ő elnököl az Interparlamentáris Unióról folyó eszmecsere a téma. Nagy meg, megtiszteltetés számomra, hogy Gabriel Kövesz baront üdvözölhetem az Interparlamentáris Unió nevében, kedves kollégák, igen kedves kollégák, Baron asszony mexikói parlament tagja, és 2017-ben három évre került az IPU élére, egy 130 éves globális szervezetről van, 179. parlamentet foglal magában az Európai Parlament büszke arra, hogy társult tagja ennek, és örül, hogy együtt működhet számos témában, mint a fejlesztés, az emberi jogok, fenntartható fejlődés, stb. Kövesz Baron asszony, a parlamentek a demokrácia gerincét alkotják. A cél az, a feladatuk az, hogy a jogalkotói munkában vegyenek részt, felügyelő munkát végezzenek, és költségvetési területen is ügyelnek, külügyekben pedig Fontos, hogy a kormányközi együttműködés segítség. A parlamentarizmus célja, hogy elősegítsük a párbeszédet, a békét és a jogállamiság fejlődését odahaza és nemzetközi keretek között is. Igen, tisztelt elnök úr, napjainkban számos kihívás jelentkezik a demokrácia, az emberi jogok és a multilateralizmus kérdésében. Ebben az összefüggésben az IPU-nak megvan a maga szerepe, méghozzá az, hogy erősítse a demokráciát, és ez fontosabb, mint valaha. Ilyen értelemben az Európai Parlament folytatja az idevágó erőfeszítéseit, támogatja az ilyen tevékenységeket, például a választási meg megfigyeléseket, a parlamenti kapacitási kialakítást és a közvetítést. Örülök annak, hogy a 141. belgrádi IPU közgyűlés kapcsán üdvözölhetjük itt, ez Szerbiában lesz, mint mondtuk Belgrádban. Most pedig szeretném megadni a szót elnök asszonynak, további késedelem nélkül, és nagy örömmel várjuk a hozzászólását. Köszönöm. Köszönöm szépen. McAllister, thank you. McAllister elnök úr. Köszönöm, Hacsakovszki elnök úr. Köszönöm mindenüttnek a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel. Engedjék meg, hogy anyanyelvemben beszéljek, spanyolul. Angol és francia a leggyakoribb nyelvi, de jobban tudok a saját anyanyelvemben felszólalni. A Interparlamentáris Unió, ahogy említette, 159 taggal bír, a demokrácia fejlesztése, az emberi jogok elővitele a célunk. Állásfoglalásokat fogadunk el, és nyilatkozatokat, és a komoly világ a világ komoly kihívásokat jelent a legtöbb parlament számára, különösen azon parlamentek esetében van így, amelyek multilaterális szinten működnek. Az Európai Parlamenttel is komolyabb kapcsolatokat ápolunk. VTO ülésekkel együtt. Néhány nappal ezelőtt Japánban jártunk a P20-ak ülésén. Ez a parlamenti 20 legnagyobb gazdaságot képviselő ország parlament elnökeinek találkozója. De ennél több is, többre is van lehetőség. Abban egyetértünk, hogy lendületet kell adjunk a multilateralizmus intézményrendszerének világszerte. Ma erre még nagyobb szükség van, mint valaha. Értékelnünk kell az, hogy nem lehet a demokráciát és az emberi jogokat maguktól értetődőnek tekinteni, hanem bizony ezeket aktívan tenni kell. Be kell látjuk azt, hogy a nők helyzete a nők elszegényedése és a fiatalok integrációja komoly feladatot jelent, rendre kell tűzni ezeket. A parlamentek jelentik a demokrácia szívét, lelkét. Ám a mai helyzetben nem mindig jól működik ez a szív. A, nő, a világ lakosságának több mint fele nő, mégis a parlamenti helyeknek világszerte csak 24%-át foglalják el nők. Ez az, és még a lakosság 30%-a, 40%-a 36 van, a képviselőknek csak 2%-a érkezik ebből a korcsoportból. Ez, ezen tovább lehet gondolkodni. Azt is elmondhatjuk, hogy globális szinten az országok kétharmada meg sem engedi, hogy 30 év alatt valaki indulhasson parlamenti képviselői helyért választásokon. Eh, az alsóházban sem, nem hogy a felsőházban, ha van ilyen. Holott a parlament a társadalom leképezése kéne legyen, mégis ennek ellenére azt látjuk, hogy sok esetben az utcán tüntetnek, globális intézmények ellen. Tehát nagyon komoly kihívások ezek, melyeket látnunk kell, és melyekre reagálnunk is kell. A legtöbbünk demokráciában nőtt fel, De azért arra is emlékszünk néhányan, akik megharcoltak a demokráciáért. Sokak számára tehát magától értetődő ez, holott a 20. század tragédiájára emlékeznünk kell, és ez arra emlékeztet, hogy a demokrácia nem magától lesz. Ma ugye a technológia korában sokszor a jövőre tekintenek az emberek, és elfelejtik a múlt hibáit, pedig fontos, hogy megvédjük a liberális demokráciát a populista és tekintélyelvű mozgalmak ellenében. És a globalizáció és a nacionalizmus újraéledése folyamataiban kell mindezt érvényesíteni, érvényesíteni és a multilateralizmus rendszerét fenntartani az egyoldalú unilaterális megoldásokkal szemben. Erre is jó fórum a szervezetünk a megoldások keresésére. Aztán érdekelhető a világszerte az is, hogy a protekcionizmus és a, a nyílt társadalmi gazdaság értékei is ütköznek. A biztonság és a szabadság emberi jogok közötti egyensúly is fontos. Ez sokszor egy hamis dikotómiaként állítják fel, és az idegen gyűlölet is terjedőben van. Olyan dolgok tehát ütik fel a fejüket, amelyeket úgy reméltük a 20. századdal magunk mögött hagytunk, és ezek az árnyéképek ismét életre kelnek. Ezért kell őszintén elemzéseket végeznünk a világ eseményeivel kapcsolatban, olyan dolgokat is meglátva, amelyekhez nem szoktunk hozzá mi nemzedékünkben. Ma ugye, ha egy filmet akarunk nézni, vagy meg akarunk vásárolni valamit, egy hitelkártyával és a telefonunkkal ezt könnyen megtehetjük, már van rá forrásunk. Ez az e- azonnal elérhetőség ugyanakkor nem, kép, nem valósul meg az intézményi közigazgatási életben, a parlament életében sem. Holott az emberek megszokták, hogy azonnali választ kapnak igényeikre, és ez az áruk és szolgáltatások terén, de a parlamenti ügyintézésben és parlamenti képviselőben ez nem érvényesül ilyen közvetlen módon. És ez csökkenti az intézménybe vezetett bizalmat. Az emberek azt kezdik, miért nem lehet sokkal jobb képviseleti rendszer, ahol az emberek közvetlenül részt vehetnek a döntéshozatalban. Teszik fel a kérdést sokan, és most a 21. század derekán, ahol tartunk, az mi az IPU-ban, ugye már 20 éve működünk, új modelleket kell keresnünk, új kormányzati irányítási modelleket, amelyek megoldásokat kínálnak ezekre az igényekre, azoknak az igényeire, akiket képviselni vagyunk hivatottak a parlamentekben. Felmerült a kérdés, miért vált olyan divatosság bírálni a multilaterális rendszert? Miért vannak tüntetések sok országban? Mi az, amivel elégedetlenek az emberek? Ezt kell megértenünk. Nagyon sok megoldást kínálhatnak az új technológiák az emberek a döntéshozatalba való bevonásában. Mi az embereket hozzuk ismét a a középpontjába. Meg kell értsük, hogy igazi húsvér emberekről van szó, nem statisztikai számokról, meg választási voksokról. Az IPU és az Európai Parlament kell, hogy osztozzanak ebben a munkában. Nagyon fontos feladatok állnak előttünk, jövő augusztusban az 5. kongresszusa, konferenciája a parlament elnököknek, ezt csak 5 évenként szervezzük meg ez az, az ilyen fórumok azok, ahol foglalkozhatunk a parlamentek jövőjével. Azzal a kérdéssel, hogyan lehet elevenebbé tenni a parlamenti életet, hogyan lehet közelebb vinni a parlamenti munkát a mindennapi emberekhez, és hogyan tudjuk azok bizalmát visszaállítani. Ennyire szorítkoznék most, lehet, hogy lesz időnk kérdéseket feltenni, és akkor azokat szívesen válaszolok majd. Vagy bármilyen javaslatokat szívesen meghallgatom hogyan tudunk csapatként az EPU és az Európai Parlament között kapcsolatokat építeni. Szerintem a demokrácia fontosságát illetően egy oldalon vagyunk. Tudjuk, hogy az Európai Parlament nagyon saját csak a szerepet játszik, sok tekintetben, egyeztetésekben, választási megfigyelő missziók szervezésében. Mi is a parlamenti képviselők jogainak védelmén dolgozunk, esélyegyenlőségi programokban, és szorosan figyelemmel kísérjük az önök munkáját. Köszönöm, hogy fogadtak, megtiszteltetés a részvételem nekem, és remélem, hogy gyakrabban ejtünk sort ilyen találkozókra. Uh, Köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseket, elnök asszony. Most pedig térjünk rá a vitára. A koordinátorok kapnak szót. Az első Gáler úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, némileg késtem. Szavaznom kellett a másik szakbizottságomban, és már hosszabb ideje vagyok itt az IPU-val kapcsolatban, álltam már korábban is, Svájcban például az egyik tapasztalatom az volt, hogy ön az összes ENC állam parlamenti testületét képviseli, és a nem demokrata államokat is ilyen értelemben, tehát tíz, több mint tíz évvel ezelőtt a a szaudi delegáció emlékszem, azzal foglalkozott, hogy a nőknek van-e joguk autót vezetni, és e, itt e, a tapasztalatok kerülnek, szóval milyen tapasztalatot szerzett a nem demokratikus testületek részvételével? mit kínálnak. Ha jól értem, akkor szakértői tudást, konferenciákat, szemináriumokat szerveznek, és ez egy demokratikus struktúrában történik. Mi történik mondjuk a kínai népi kongresszussal, akik esetében feltételezhetjük, hogy vannak vitatható dolgaik, és az a benyomása önnek, hogy egy adott pontban, hogyha nem Kínáról beszélünk, például kisebb autokráciák is szóba kerülhetnek, tehát meg lehet őket győzni, hogy egy demokratikusabb struktúra felé indulnak el. Ön hogyan látja ezt, milyen tapasztalatokat szerzett a nem demokrata testületekkel az önök soraiban? Köszönöm, Gáler úr! Picula urat nem látom az ülésteremben Hilde Bautmans. Köszönöm szépen. De nem kértem szót valójában. De hát a, én a jelentésről fogok beszélni. Elnézést kérek, Phil. Jó, rendben. Akkor megragadom a szót. Valóban az IPU-nál delegáltként vettem részt, a Liberális Internacional delegáltjaként, mint mondtam, ez valójában egy civil szerzeti, egy NGO, nem kormányzati pozíció volt az IPU-nál. Ez egy nemzetközi szervezet a liberális pártoknak, ahol tag voltam és általában arról beszéltek, amit Gáller úrtól hallottuk, én is ezt láttam. A kérdés most az, hogy van-e fajta, egyfajta potenciál az ipunál, hogy a demokráciát aktívabban segítsék elő, támogassák. Voltam egy ülésen Bangladesben, ahol a, pro, a program az arról szólt, hogy egy Bangladesben az akkori elnök egy egypárti rendszert akart kialakítani, és a delegáltok, az Zimbabwe, az venezueli delegáltak gratuláltak az óriási gazdasági sikerhez, és az volt az érzésem, hogy bizony az ipunak vannak értékei nyilvánvalóan olyan értelemben, hogy a hasonlóan gondolkodókat összehozza, a plenárisan például lehetőséget kapnak az ilyenek is, akiket inkább ki kéne szorítani véleményem szerint. Tehát erről teljesen kéne a demokrácia irányába nyomni ezt, mert is egy parlamenti klubról beszélünk itt, valójában a parlamentek egy klubjáról, és úgy érzem, hogy a demokráciát, az emberi jogokat erőteljesebben kéne támogatni. És az emberi, a parlamenti képviselők emberi jogi bizottsága mm, is jelen van, ugye vannak jelentések, amiket készítenek, és ezek sokat segítettek nekem is konkrétan, ha megnézzük a droában, vagy a liberális inter, eh, nemzetközi emberi jogi bizottságban alelnök vagyok, adott esetben nem tudunk-e többet tenni itt az ipunál is. Az említett kérdésekben köszönöm szépen. A zöldek nevében Butikofer úr. Elnézést, nem kértem szót. Jó, akkor a koordinátorok szólnának hozzá. Mariani kolléga. Köszönöm szépen. Az ide ö, frakció nevében lenne egy kérdésem. Elnök asszony Köszönjük, hogy felidézte, hogy milyen problémák vannak a nemzeti parlamentek ö, ö, legitimitásával, a képviseleti rendszerekkel, és az identitás és demokrácia frakció ezt megerősítheti, hogy Franciaországban is ez a helyzet. A nemzetgyűlés nek a második ford megválasztásának a második fordulójában ö, ö, kiderült, hogy öt képviselő esetében teljesen vitatott volt a legitimitásuk, és itt az Európai Parlamentben is Ugye állítólag itt egy működő demokrácia van, de hát lenne ehhez megjegyzésem a belső szervezetünkkel kapcsolatban. Ha velünk akarnak majd együttműködni, akkor azt is tudnia kell, hogy ez a demokratikus modell, amit itt mi képviselünk, enyhén szólva ugyancsak elavult, szó sincs arról, hogy mindenki a támogatottságának megfelelő képviseletet kapna itt. Itt sem érvényes ez, különösen a kis frakciókra vonatkozóan, ránk vonatkozóan tudatosan mindent megtesz a többi frakció és a rendszer egésze, hogy minket lenyomjon, elnyomjon, és ne hagyjon minket hozzáférni saját jogainkhoz. Tehát támogatni tudom azt, amit mond. Jó lenne, hogyha ezt kifejteni sok fórumon is, hogy a nemzeti és az európai parlamentekben Európa szerte szó sincs, demokráciáról súlyos demokratikus deficitben vagyunk. Köszönöm. Javier López kért szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Jövesz Baron asszonynak, hogy eljött hozzánk, és köszönöm az ITO munkáját is, amelyel minket támogat, a mi működésünket próbálja áttekinteni, reformálni. Mindezt napi politikától és tagállamoktól függetlenül. Jó, hogy van egy ilyen multilaterális nemzetközi szervezet, amely általában véve foglalkozik a demokráciával. Tehát egyetértek azzal, amit elmondott, a liberális demokráciát sok minden fenyegeti belülről és kívülről, de három kérdésem is lenne, ha megengedi. Az egyik azzal a polarizációval kapcsolatos, amit itt magunk között is, de nemzeti szinten is egyre gyakrabban tapasztalunk. Egyre kevesebb a közös nevező, a konszenzusos döntéshozás elérésének az esélye, és mindez a társadalomban is így van. A liberális demokrácia alapelvei, amelyre felépült, kőbevésetnek tűntek, de úgy néz ki, hogy mégis van egy rendszer szintű stratégiai kiszolgáltatottsága, gyengesége ennek a rendszernek. Az autoritér hatalmakkal szemben nem elég ellenálló. Ironikusan mondom, de tény, hogy néha egy autoritér rendszer hatékonyabb mint egy demokrácia. Jó lenne tehát a demokráciát olyan irányba javítani, hogy ne csak igazságos, hanem hatékony is legyen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Kankú asszonynak adok most szót, tessék. Thank you very much. I'm glad to um, listen to this presentation. Örülök annak, amit hallottam, különösképpen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó rész tetszett, és ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem is. Amikor az IPU tagságát nézik, melyek azok az országok, ahova terveznek megfigyelő missziót küldeni, és ezek között melyek az afrikai országok, és terveznek-e Eh, afrikai származású európai megfigyelőket küldeni, például Ruandába is, ahol ugye a nők képviselete nagyon égető aktuális kérdés. Elnök asszony kíván válaszolni a felvetésekre, igen. Köszönöm szépen, megpróbálok a kérdésekre válaszolni. A demokráciáról általában visszatérek spanyol nyelvre, már csak azért is, mert a kérdező spanyol volt. Két lehetőségünk van ennek a témának a megközelítésére. Az IPU-ban alapkövetelmény a demokráciához, hogy demokratikusan megválasztott parlamentek működjenek az adott országokban. Tehát kizáró ok a definíció szerint, ha ez nem valósul meg. De ez persze csak egy alapfeltétel, és persze vannak olyan országok, ahol vannak parlamenti választások, ezek normálisak is, de mégiscsak a demokratikus szervezetek nem úgy működnek, ahogy kellene nekik. Tehát pragmatikus finomításra van szükség a definíció területén, és az a célunk, hogy a nem demokratikus, vagy a nem igazán demokratikus országokat is leültessük a tárgyalóasztalhoz, hogy megbeszéljük ezeket a kritériumokat, problémákat, de meg kell húzni valahol a vonalat. Az EU-nak nagyon fontos szerepe lehet ebben a definíciós munkában. Például nálunk egy kényes kérdés, hogy tagunk maradhat-e egy olyan ország, ahol mondjuk államcsínt követtek el, vagy ha egy egyébként magát demokratikusnak nevező állam nem tartja be a saját demokratikusan hozott szabályait. követjük az országok fejleményeit. Egyes országokban azt látjuk, hogy eh, csak a választásokra korlátozzák a demokráciát. Áprilisban létrehoztunk egy kartát, amely tartalmazza a parlamenti választások valamennyi demokratikus feltételék, és itt külön hangsúlyt helyeztünk a nemek közötti egyenlőség, az ifjúság bevonhatósága kérdésköreinek. Szerettük volna például elérni azt, hogy több országban csökkentsék a megválaszthatóság életkori határait, tehát hogy fiatalabb emberek is lehessenek képviselők. Nagyon sok populista erő működik a világban, terjed a befolyásuk, és éppen ezért lenne szükség arra, hogy az EP-nek és az EPU-nak is ö, aktív ö, módon napirendjére kerüljön a rendszerünk önkéntes megerősítése, reformja, az emberi jogok, alapjogok alapján. Ezt feltétlenül prioritásnak gondolom. Ezen túlmenően pedig úgy gondolom, hogy amit eddig elfelejtettünk említeni, nem csak azzal kell foglalkozni, hogy mi van a nem demokratikus országokkal, hanem azzal is, hogy a már demokratikusnak nevezhető országokban milyen trendek érvényesülnek, mert demokrácia és demokrácia között is különbségek vannak, és vannak autoritér tendenciák egyes demokratikus országokban, és ez egy nagyon kényes és átfogó téma. Az Emberi Jogi Bizottság is foglalkozik ezzel. Ugyanakkor ö, azt látjuk, hogy a gyakorlati civil mozgolódásnak sok országban egyre több korlátja van. Tehát ezeket a helyzeteket vizsgáljuk, dokumentáljuk, követjük, és hihetetlen, hogy a 21. században azt kell, hogy mondjuk, hogy 600 esetben nyújtanak be hozzánk olyan panaszokat, ahol képviselők, parlamenti képviselők ö, jogai sérülnek, ahol halálos fenyegetést kapnak emberek csak pusztán politikai véleményük miatt, amelyet hivatalosan képviselnek. Tehát nagyon nagy szükség van a a képviselői jogok emberi jogainak érvényesítésére is, ez mondom adott esetben élet és halál kérdése is. Az EPU-nál fontosnak tartjuk, hogy feltárjuk a potenciális problémákat. Például mi történne, ha a világ 46 ezer képviselője eh, elhatározná, hogy egy dolgot közösnek tekintenek, a saját demokratikus legitimitásuk megerősítését ugyanis. Ezt a munkát szeretnénk kiterjeszteni és a világ valamennyi képviselője számára vonzóvá tenni. Mindenki azt mondja, hogy demokratikus deficit van az Európai Unióban, és sajnos igaz, ezt el kell, hogy ismerjük nem a demagógia vagy a populizmus vezet minket, amikor az Európai Uniót kritizáljuk, hanem azért tesszük ezt, hogy szembenézhessünk magunkkal, hogy javíthassuk a rendszert, tehát pozitív, konstruktív kritika ez. Például az Európai Unió szervezeteiben talán a parlament az egyetlen kivétel, ahol fiatalok és az NGO-k is szerephez jutnak, de a többi európai intézményben ez nem mondható el, és ráadásul az NGO-k reputációját tudatosan ö, aláássák újabban, kormányok, a médiák, márpedig ha alaptételnek tekintjük a szabad véleménynyilvánítást, akkor ö, nem szabadna az egyes ügyekért ö, szerveződő ö, civil csoportokat ö, kizárni. A demok demokráciának ma már az is problémát jelent, hogy az embereket az urnákhoz szólítsa, már pedig a demokrácia ereje nagyban függ attól is, hogy hányan mennek el választani, és hányan érzik úgy, hogy a hangjukat hallathatták, meghallgatták. Erre nincs persze globális válasz, és akkor még nem beszéltünk külön a nők és a fiatalok problémájáról, és nem beszéltünk a döntéshozatali eljárások demokratikusságáról, csak arról, hogy hányan mennek el szavazni. Jó lenne, hogyha nem lenne az emberek és a választott képviselői között akkora szakadék, mint manapság. Sok kísérlet zajlik a világban egyébként, például itt az EU-ban Cipruson is, hogy új alapokra állítsák a demokráciát, például frakciómentes parlamentben gondolkodnak, ahol de Kanadában is van ilyen hasonló kísérlet. A képviselők megválasztásának eljárására vonatkozóan a felsőházról beszélünk, ahol az a terv, hogy sokkal közvetlenebbül tudja a lakosság megválasztani a felsőház tagjait, nem pártlistákon, hanem közvetlenül személy szerint. A demokrácia életben és elevenen tartása nagyon sok feladatot és kreativitást feltételez. Sokkal jobbá és képviseletibbé lehetne tenni a saját demokráciáinkat is. Az IPU mindmáig a legrégebben megalakított multilaterális szervezet, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. feladatunk a demokrácia frissen tartása, megújítása, ami a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban elhangzott, azt mi is mondjuk, tudjuk, de nem csak Európában vesztettek legitimitásukból a nemzeti parlamentek, ez egy világjelenség, és nehéz valamennyi okot feltárni. Csillében viszonylag kisebb a korrupció, mint a dél- és közép-amerikai országokban általában, de ott is például azt látjuk, hogy, hogy egy viszonylag jól működő demokratikus rendszerben is sok szociális indítatású tüntestés és utcai megmozdulás van, mert a politikai pártok általi képviselet egyszerűen gyengeségektől szenved. Polarizálódik a társadalom. Egyébként a polarizáció nem önmagában nézve baj. A polarizáció csak azt mutatja, végül is a parlamentek képviselőknek az a feladata, hogy bizonyos véleményeket képviseljenek, ha kell élesen. De arra is tekintettel kell lenni, hogy viszont a parlamentben az élesen megjelenő véleményekből legyen végül egy összefogott, valamilyen módszerrel kialakított közös döntés. Na és ez már gyakran nem eléggé átlátható, nem eléggé demokratikus. Csattannak egymáson a vélemények, de hogy ezekből hogyan lesz közös vélemény, az megint nem mindegy. A jelenlegi narratíva és a különböző szociális fórumok, eszközök sajnos lehetővé teszik a véleménye kiélezését, és akár súlyos következményei is lehetnek a reális valóságban ezeknek a felfűtött érzelmeknek, a, a gyűlöletbeszéd elterjedésének saját hazámban az északi határ környékén is jellemző ez a gyűlöletkeltés. Végül pedig még annyit mondanék, hogy önök említették az enszet is. Igen, fontos, hogy legyen a kérdésnek egy multilaterális, globális dimenziója is, azt látjuk, hogy egyes kormányok kifejezetten gátolják ezt a folyamatot, nyilván, mert nem áll érdekükben a rendszer megújítása. De mi évente februárban szoktunk egy meghallgatást tartani, egy magas szintű politikai fórumot, e az ensz közösen, ahol sok ország és világszervezet, és például női szervezet képviselői is ott vannak, és ezekkel próbáljuk a globális megoldást ösztönözni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk véleményét, meglátásait a demokrácia állapotáról. Reméljük, hogy legközelebb is vendégül láthatjuk, és tovább vihetjük ezt a eszmecserét az egyes országok helyzetéről, és a parlamentközi együttműködésről. Köszönöm. Megyünk a következő napi pontunkra. Átadom David McAllisternek mindjárt a szót.